bármilyen véleményünk van a klímaváltozásokról, az, hogyha az üzemanyagot hatékonyabban használjuk fel, és ezért kevesebbet kell felhasználnunk, az csak jó lehet. Elnök, köszönöm szépen, Kalenen úr, ezzel lezárom a vitát. Ma 12 órakor szavazunk erről a jelentésről. Következő napi rendi pontunk, Kancsián úr jelentése, az autóbusza közlekedő utasok jogai címmel. Engedjék meg, hogy üdvözöljem Győri asszonyt és Kallasz biztos urat. Meg is adom azonnal a szót Káncsán úrnak négy percre. Prego, señor. Grazie, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kollégák. Azok a tárgyalások, amelyeket irányítottam, először én, utána pedig az egyeztető eljárásban ezek az Lisszaboni szerződés elfogadása után az első egyeztető bizottsági eljárás volt, Kretz alelnök úrral, illetve a Transzak bizottság elnökével Brian Simpsonnal együttműködésben végeztük ezt a munkát. Sokkal nehezebb volt, mint eredetileg gondoltam, vagy vártuk volna. Ezzel a rendelettel 70 millió autóbusz utas fog egy sor olyan jogot élvezni, amelyek nagyon ö, szinte nem is létező jogok voltak egészen eddig más utazási eszközökhöz hasonlítva. Ezekben a tárgyalásokban három különböző tanácsi elnökség alatt mentünk bele, de olyan céljaink voltak, amelyek a megkülönböztetésmentes hozzáférést biztosítják mindenkinek a számára az autóbusz közlekedéshez, az ágazat pénzügyi kondícióit nem rontják, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok autóbusztársaság KKV, és ezért túl nagy pénzügyi terhet nem tudunk az ő ö, vállukra terhelni. Azonban tudtuk azt, hogy óriásik a különbségek a különböző tagállami szabályozások és jogok között. Szeretünk volna minden utas számára minimum garanciákat elérni. Ilyen korábbiak, a korábbiakban nem volt nagyon merev álláspontot foglalt el a tanács, de mi azt szerettük volna, hogy a fogyatékossággal élők, illetve mozgáskorlátozottsággal élők számára szélesebb körű jogokat tudunk elfogadni. És tudjuk azt, hogy az elkövetkezendő évtizedekben az autóbusszal történő utazás egyre fontosabb lesz, hiszen ez a tendencia már jelentkezett is. Nagyon nehéz volt elérni ezt a kompromisszumot, de sikerült az egyeztető tárgyalások során elérni a legfőbb céljainkat. A hatája voltak a legkomolyabb problémáink. Kérjem, lassítson le, kéri az elnök a jelentéstevő urat. Túl gyorsan beszél, és így alig kapnak levegőt a tolmácsok. A fő problémák tehát az Egyeztető Bizottság ülések során a hatája voltak kapcsolatosak. A rendelet hatája minden menetrend szerinti járatra, regionális, nemzeti vagy határokon átnyúló szolgáltatásra vonatkozik 250 kilométeren túl. E, most pedig hadd sor, soroljam fel az alapjogokat, és nincs mentesség ezekkel kapcsolatban még akkor sem, hogyha valaki rövidebb tervezett útvonalon utazik, akkor is joga van a hozzáféréshez, a tájékoztatáshoz, a megfelelő képzéshez, a, tehát megfelelően ki kell képezni a szolgáltatók alkalmazottait a kompenzációhoz is joga van, a baleset esetén a segítségnyújtáshoz, az első segélyhez, illetve a késések vagy áratörlések esetén, illetve a ö, mozgásukban korlátozott utasok esetében különös jogok ö, születtek. Azt annak a tekintetében, hogy mennyi időre van szükség ahhoz, hogy megfelelő reakció szülessen meg a panaszokra, illetve a megfelelő kártérítés megszülessen, ezt sikerült megerősítenünk és van egy olyan szervezet is, illetve azt is elértük, hogy a nemzeti jogalkotó szerveknek kötelesek legyenek ezt betartatni. Az időszakasz tekintetében sikerült kétszer négy évre csökkentenünk a végrehajtást, felszólítjuk a tagállamokat arra, hogy egy és egységes jegyet vezessenek be az összes közlekedési formára, azt szeretnénk, hogy egyetlen jogalkalmazó szerv legyen, amely a jogok a utasok jogaival a különböző közlekedési ágazatokban foglalkozik. Most kiegyensúlyozott az eredmény, az egyeztetések eredményét sikernek kell tekintenünk. Köszönöm szépen. Now I give the floor to Madame who will speak on behalf of the Council. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, képviselő urak és hölgyek! Örülök, hogy éppen a vitában részt vehetek, méghozzá az utasok jogaival, az autóbuszos utasok jogaival kapcsolatos rendelet kapcsán. Ez egy fontos pillanat, hiszen a jogalkotási folyamat két év után zárul, sok vitát követően. A tanács nevében szeretném kinyilvánítani köszönetemet az Európai Parlamentnek. Nagyszerű volt az együttműködés, és nagyon jó volt a kompromisszumkészség. Ennek segítségével ezt a megállapodást az Egyeztető Bizottság keretében el tudtuk érni. Kiváltképpen a mozgássérült, vagy mozgásában korlátozott utasok tekintetében sok mindent éltünk el. A viták a három intézmény között nem mondhatóak könnyűek, könnyűnek, de mindig konstruktívak voltak, és a kompromisszum szelleme vezérelt bennünket. A közös dokumentum, amiben megállapodtunk az Egyeztető Bizottságban, és amely remélhetőleg jóváhagyásra kerül, egy olyan kompromisszumot képvisel, amely minden politikai frakció számára elfogadható. Éppen ezért köszönetet mondok mindenkinek, aki részt vett ennek a javaslatnak a kidolgozásában, és szeretnék köszönetet mondani Krece Cagabulusz asszonynak, aki a közlekedési és idegenforgalmi bizottság elnökének Simpsonnak, Káncsán jelentéstevő úrnak, és az árnyék előadóknak is. Közösen együtt segítettek bennünket abban, hogy a jogalkotási folyamat sikeresen záruljon. Köszönöm Kállász biztos úrnak is, csapatának a munkáját, és köszönöm a titkársági, a parlamenti, tanácsi, titkársági munkatársaknak a munkát, hiszen fáradhatatlanul ügy, ügyködtek azon, hogy előre tudjunk lépni. És nem utolsóban szeretném elmondani, hogy nagyra értékelem a belga elnökség kiváló munkáját, megfelelő támogatást garantáltak a tanácson belül, hogy elérhető legyen a kompromisszum. Meg vagyok győződve arról, hogy a közös kompromisszum, amely az egyeztető tárgyalások eredménye, megfelelő egyensúlyt teremt az autóbuszos utasok jogai, illetve a szállító fuvarozó cégek érdekei között. Általában vállalkozásokról van szó. A tanács úgy gondolja, hogy a rendelet fő célkitűzése az, hogy jogokat biztosítson a menetrendszerinti járatokon utazó utasoknak, 250 kilométernél nagyobb távolságról van szó. Ezen túl garantált számú jogot gyakorolhatnak majd a hosszú távon utazók. Nagyon fontos a mozgássérült vagy mozgásokban korlátozott utasok segítése. A három intézmény közötti vita során kölcsönösen elfogadható megoldásokat találtunk több nehéz kérdésben. Többek között az a hatály, az utasok jogai, késlekedés vagy járattörlés esetén, kompenzáció és segítség balesetek esetében, rendelkezések, amelyek segítik az átmeneti időszakot, illetve a fogyatékkal élő utasok vagy korlátozott mozgásképesség utasok jogai. Elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselők, mint önök is tudják, a tanács jóváhagyta a közös dokumentumot január 31-én 2011-ben. Ez a jogalkotási dokumentum holnap kerül a plenáris ülésre. A hivatalos közlönybe márciusban fog megjelenni ez a törvény. Zárásképpen gratulálni szeretnék méghozzá Kácsán úrnak kiváló munkát végzett, és remélem, hogy sikeresen szavaznak majd ezen. Győri. Köszönöm, Győri asszony. Most pedig Kallas biztos úr kap szót. Elnök úr, igen, tisztelt előadó úr, Káncsán úr, Győri asszony, a tanács képviselője, tisztelt képviselők. A tanács előbb hallott javaslata, amelyről ma szó van, igazából eh, egy folyamat eredménye. Ebben a folyamatban pedig nagyon sokat egyeztettünk, nagyon sokat eh, beszéltünk november 30-a óta, és eh, ez pedig mégiscsak áttöréshez vezetett egy két éves tárgyalási időszak után. És most szeretném köszönetemet is önöknek kifejezni azért, ami történt mindenek előtte Kratza asszonynak, Simpson asszonynak, a TRAN vezetőnek, Kancsan úrnak, a jelentéstevőnek, és természetesen a belga elnökségnek is szeretném megköszönni a munkát. Én köszönöm a parlamentnek, hogy az utasok jogait mindig szorgalmazták. Január 31-én tárgyaltunk erről, és most szeretném önöket eh, felszólítani, hogy szavazzák meg eh, az autóbusszal utazó utasok jogairól szóló joganyagot. Az utasok eh, így profitálni fognak az alapvető szolgáltatásokból, amennyiben az Európai Unió területén úton vannak. A kompromisszumos szöveg nagyon fontos dolgokat ért el, hiszen alapjogokat rögzített minden busszal utazó utas számára. Ahogy Káncsán úr már említette, volt néhány nehézség, amelyek a tárgyalások végéig nyitottak maradtak, és a rendelete hatája ez a 250 kilométeres távolság szerintem túlságosan korlátozott, eh, hiszen a helyi közlekedésben résztvevőkre nem vonatkozik ugyanúgy. A szöveg eh, viszont abból indul ki, hogy a kisebb vállalatok számára a rendelet alkalmazása kisebb távolságokon nagyon költséges lenne. Tehát így kompromisszumot kellett elérnünk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy néhány alapjog az összes szolgáltatásra vonatkozik, és azoknak próbál kedvezni, akik a legkitettebb, legsebezhetőbbek utasok. Azonban szerettük volna az ipar terhelését is minimumra csökkenteni. A kompromisszumos szöveg tényleg az utazók érdekeit és az ipar imázsát szolgálja. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm, biztos úr. Most áttérünk a frakciók felszólalóihoz. Gros úr a néppárt nevében az első felszóló. Parancsoljon. Köszönöm. Elnök úr, igen tisztelt biztos úr, igen tisztelt miniszterasszony, igen tisztelt kolléganők és kollégák. Szeretném megköszönni a munkát mindenkelőtt Kancsán kollégának, hiszen nem volt könnyű anyag amelyet mégiscsak most sikeresen lezárhatunk. Egy kompromisszumnak mindig vannak előnyei, hátrányai. Néhányan azt gondolják, hogy túl sok van benne, mások azt gondolják, hogy túl kevés. Nem volt könnyű a tanácssal tárgyalni. Azonban köszönöm a tanácsnak, hogy mégiscsak sikerült kompromisszumot találnunk az utolsó pillanatban. A hatály korrekt, három országot ez nem érint, Luxemburgot azért érinti, mert mégiscsak átmegy rajta a forgalom, de most beszélünk két országról, amelyet nem érint ez közvetlenül. Ezen kívül a városi és a rövid távú tömegközlekedés és szerintem ezt se említsük kritikusként, hogy kizártuk a 250 alatti kilométer alatti távolságot. Tehát a néppárt támogatni fogja a kompromisszumot. Összcsomagnak tartjuk az utasok más területen történő jogainak biztosításával együtt, és reméljük, hogy konszolidált változatot létre tudunk hozni, és reméljük, hogy holnap a polgárok érdekeit és nem az ügyvédek érdekeit fogjuk szolgálni, hiszen problémák lesznek még a jogszabály alkalmazásában, olyan polgárok esetében, akik nem kapnak megfelelő tájékoztatást. Tehát szeretném megköszönni az együttműködést, és remélem, hogy a plénumon ez a jó kompromisszum támogatást kap. Köszönöm, Gross úr, most pedig eh, Brian Simpson a szocialisták és demokraták nevében. Elnök úr, köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy először én is olyan köszönetemet és az SZND frakció köszönetét Káncsán úrnak a kemény munkáért. Valóban nagyon nehéz és összetett ügy volt ez. Igazából két kérdés merül fel az emberben, amikor ezt a megállapodást megnézi. Az első, ideális-e, a másik, előre visze bennünket. És azt hiszem, azt kell mondanom, hogy a parlament szempontjából ideális-e, hát nem. Nem, mert a, tekintet, a kompromisszum természetéből fakadóan a parlamentnek fel kellett adnia olyan dolgokat, különösen a hatály tekintetében, amit szerettünk volna elérni. Szerettük volna, hogy rövidebb legyen az a távolság, ami öm, távolságjáratnak minősül. De előre vissza minket? Igen. Igen, mert most már hasonló jogokat élveznek a buszon utazók, a más közlekedési eszközön utazókhoz képest. És azért is előre visz bennünket, mert kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a hozzáférést biztosítsuk a csökkent mozgásképességű személyek számára is a utasok között az Európai Unióban mindenhol a buszutazások tekintetében. És van még egy ügy, ahol azt kértük, hogy a buszvezetőket és a az egyéb alkalmazottakat képezzék ki arra, hogy a csökkent mozgásképességű személyeket tudják segíteni, hogy ők is ugyanúgy tudják használni ezeket a közlekedési eszközöket, mint mi, akik könnyedébben mozgunk. A tagállamok szerették volna öt évvel elhalasztani a bevezetést, de én nem gondolom, hogy ez így jó lett volna. De végül a jó, a végső megoldást szerintem támogatnunk kell annak érdekében, hogy az összes közlekedési eszközön utazók jogai most megvalósulhassanak és a jövőben, majd vissza tudunk erre térni, felül tudjuk vizsgálni, de szerintem sikerült előrelépést elérnünk ezen a területen, és úgy gondolom, hogy a parlamentnek támogatni kellene Káncsán úr megállapodását, amit az Egyeztető Bizottságban a tanácsa sikerült elérnie. Köszönöm szépen, Simpson úr! Most pedig Meissner asszony a liberálisok nevében kapja meg a szót. Sajnos nem, így most. Igen, nagyon is hosszú folyamat van mögöttünk, ennek most vége van, ez a jó hír. Van néhány jó hír ezzel kapcsolatban, van néhány pozitív aspektus ennek az ügynek. Az egyik, hogy például az alapjogoknál, a fogyatékkal élő emberek alapjogainál, az információhoz, a tájékoztatáshoz való jognál és a hozzáférés is garantálni kell. Nagyon fontos a kompenzáció megfelelő mértékű meghatározás, hiszen KKV-k nem tudnak irdatlan mennyiségű kártérítést kifizetni. Az is lehetett volna, hogy az egyeztetőjárás során nem állapodunk meg mert aztán a közlekedési ágazat szabály nélkül maradna. De hát ugye negatívumok is vannak. Ez nem egy európai megoldás. Ezen, ebben az ágazatban azt mondjuk, hogy a mobilitás nagyon fontos, az áruk, az emberek, a, a tőke szabad mozgása, mégis nincsen európai megoldás, ha három ország nem vesz részt, és néhány ország nem olyan régóta rendelkezik ilyen nemzetközi menetrend szerinti járatokkal. Nagyon fontos persze garantálni a megfelelő feltételeket. Ugye van a force majeure, tehát a, például a hamu felhő, ami kialakult, a vulkáni hamu felhő Izland felett, ugye, és ezt kellett kártérítést fizetni az érinteteknek. Rövid távon nincsen kárterítés, 250 km alatt, ez nem jó. Az, e, az egyeztető eljárás során éjfélkor mi tartózkodtunk, mert pozitív és negatív elemek is vannak, és ma is tartózkodni, tartózkodni fogunk. Köszönöm szépen, most pedig Lichtenberge asszony kapja meg a zöldek nevében a szót. Tessék, jönni a szó, asszonyom. Nagyon szépen köszönöm. Annak ellenére, hogy aláírtuk a megfelelő konvenciókat, ebben a dokumentumban a mozgásokban korlátozott emberek jogai nem megfelelően kerültek kidolgozásra. Ezt most az elején mondom el, mert szerintem ez a legsúlyosabb hibája ennek a dokumentumnak. Mindig korlátozunk. Még azt mondjuk, ha lehetséges, akkor kell így vagy úgy eljárni. Sajnos ismerem a helyzetet, túlságosan is jól. El tudom mondani, ez ha lehetséges fogalom oda vezet, hogy sajnos nem lehetséges gondoskodni a fogyatékkal élő emberek számára, a mozgáskorlátozott emberek számára, sajnos nem van lehet, nincsen lehetőség megfelelő feltételeket teremteni. Érdekes, hogy ott nincsenek korlátozások azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell az információkat tenni a formátumról. Ez is igazából gyengítettük most. Például a mozgás korlátozottak sokszor nem is tudják, nem tudhatják meg, hogy hol kapnak segítséget, kihez kell fordulniuk. Vannak további deficitek, hiányosságok a legutóbbi tárgyalásnál. Kancsán kolléga tiszta szívvel folytatta a tárgyalásokat, ez köszönő is neki szintén szívből. Mindent megtett azért, hogy valami jó kikerekedjen ebből. De a tanács kemény szívűsége úgymond blokkolta ezt az egész folyamatot. A további elemek a már említett 250 kilométeres kérdés. Én attól tartok, hogy a hosszabb utaknál majd feldarabolják az útvonalat, 1,500 kilométeres útvonalat majd két részre osztjuk, hogy ne kelljen sehol sem az ember olyan helyzetben, hogy kelljen foganatosítani az utasok jogait a végrehajtásnál ezt figyelembe kell venni. Mindenfajta kiskaput fognak keresni az érintettek. Aztán például e, egy olyan e, egyeztető fórum, panasztételi e, fórum bevezetése is nagyon pozitív, nagyon fontos a személyzet képzése, az is pozitívum, de egyébként szerintem ez nem említhető, mint európai jogalkotási mestermű. Köszönöm szépen, Lichtenberge asszony! Most pedig Széle úr a konzervatívok nevében. Eh, Köszönöm. Én is csatlakoznék azokhoz, akik gratuláltak a jelentéstevőnek. Szeretném megköszönni minden érintetnek a kompromisszum elérését. De mindenek előtt eh, Kancsán úrnak sikerült a parlament nevében megtalálni a megfelelő megközelítést, a megfelelő kompromisszumot. Ezzel a joganyaggal az a helyzet, hogy az összes közlekedési ágazatban biztosítjuk az utasok jogait. A különféle ágazatokban más a biztonság, más a kompenzáció, más a kárpótlás, különbségek vannak. Elképzelhető, hogy ez az utasainkat egy kicsit összezavarja majd. Azonban az anyag mégiscsak megfelelő irányba mutat hiszen az utasok tudják, hogy védelmet kapnak. Nagyon fontos az, hogy a busz közlekedésben is bevezettük ezt a védelmet, hiszen talán ez a legbonyolultabb terület. Üdvözlöm azt, hogy a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek jogai is bővülnek. Igazából a 2000 a 250 kilométert én is egy kicsit rövidnek illetve hosszúnak, ez álláspont kérdése tartom. De mindenképpen eh, további lépésekre van szükség. Köszönöm. Köszönöm, most pedig szeretném Kohlícsek úrnak átadni a szót a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kolléganők és kollégák. Az eh, utasok jogait az elmúlt években egyre fontosabbá váltak itt az Európai Parlamentben. Szeretném elmondani, hogy itt a hatállyal problémákat látok. És nagyon fontos az is, hogy hogyan tudják a biztonságot megoldani megfelelő pénzeszközök nélkül. Hiszen én azt hiszem, hogy növekedni fog a közlekedés díja. Többet kell majd fizetni a buszjegyekért. A buszközlekedés vonatkozó jogszabályba más javaslatok is bekerültek, mint a bizottság javaslata, de az egyeztető ülésekről ezt eh, ismerjük, és most Kráca Cagaropulo asszonynak, Brian Simpsonnak és eh, Antonio Kancsán úrnak szeretném megköszönni munkáját, hiszen nagyon észszerű kompromisszumot sikerült elérniük. Itt sikerült a hosszú távot definiálni, ez a 200 kilométeren túl lévő távolság. Még akkor is, hogyha ezen belül csak egy részt tesznek meg az utasok. Nagyon fontos a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek jogainak biztosítása, illetve nagyon lényeges a balesetek esetén nyújtandó segítség. Például a kerekes székek elvesztését teljes mértékben kompenzálni kell. Szerintem néhány helyen azonban még pontosítani kellene a fogalmakat. Tehát eh, a kárpótlás felső határát is jobban definiálni kell. Amennyiben lemondják az utat, késések vannak, ez javult. Az információk eh, jobbak, ezen kívül üdvözlöm azt is, hogy az átmeneti időszakot maximum négy évre sikerült csökkenteni, de nem örülök annak, hogy ezt a négy évet egyszer meg lehet hosszabbítani, még négy évvel. A jogszabály azon része, hogy a 250 kilométer részenként is jogokat biztosít az utasoknak, majd a jövőben tisztázódik. Itt nagyon fontos az, hogy a felső határokat az euró árfolyamával is összehangoljuk, hogy reálértékük megmaradjon. De mégiscsak jó kompromisszum került elénk. Az összes közlekedésben érintetre vonatkoznak a szabályok. Köszönöm. Most pedig Imbrasas úr kap szót az EFT nevében. Legasz gerai kad po svarstymo ir pozicijų derinimo galutinis tekstas gali būti vertinamas kaip. Kollégák, nagyon örülök annak, hogy ez a hosszú vita sorozat, tárgyalás sorozat lezárult, és az a szöveg, ami itt áll előttünk, ez egy jól kiegyensúlyozott kompromisszumnak tekinthető. Az utasok jogait anélkül biztosítja, hogy túl nagy terhet róna a szállítókra, akiknek a legnagyobb része KKV. Az Európai Parlament örülhet az egyeztetési eljárás eredményének. Ennek az ágazatnak a folyamatos növekedését tekintetbe véve fontos, hogy Európa szinten védjük az utasok jogait. Hasonlóképpen a más közlekedési eszközeket igénybe vevő utasokhoz. Az is fontos, hogy a szállítóknak egyenlő játékszabályokat biztosítsunk a különböző tagállamokból, illetve a különböző szállítóeszközök tekintetében. Ez a jogszabálytervezet előírja azt, hogy a halál esetén kompenzációt kell, hogy kapjanak az utasok, a személyi sérülés esetén is, illetve az előző esetben a temetéshez való hozzájárulás is szükséges. Az elveszett csomagokat esetében is kártérítésre van szükség, illetve az azonnali gyakorlati igényeiket ki kell elégíteni élelmiszerruhák, elsősegély elősegítése, vagy további közlekedési eszköz rendelkezésre bocsátása. Az utasoknak joguk van kompenzációra, az ez a jegy 50, árának 50%-át teheti ki, illetve a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek támogatását is előírja. Ez egy jó kompromisszum. Most pedig Obermeier úr kap szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az utasok jogainak megerősítése az autóbuszjáratokon nagyon fontos. A javaslat néhány pontja azonban egy kicsit túlzó. Az utasnak joga van két szállodai ö, ellátása, tehát két éjszakát töltetne szállodában. Nos, azt gondolom, hogy az utazásnál az egyes fuvarozók, szállítócégek olyan helyzetbe kerülnek, amelyet nem tudnak irányítani. Tehát vannak előre nem látható események. Nagyon-nagyon költségesek ezek a felelősségbiztosítási rendelkezések. A legutóbbi EU rendelet az vasutas, vasúton közlekedő utasok jogai kapcsolatban, ugye a vasúti társaságok olyan késlekedésekért is meg kellett fizetniük az árat, ami miatt nem voltak felelősek. Most az, hogy a Németországból a határon át nagy késéssel érkező vonatok, ugye hát több mint 800 órányi késés könyvelhettek el az európai vasútársaságok. Azt hiszem, hogy ilyen túlzásokat el kellene kerülni. Köszönöm szépen, most pedig az egyéni hozzászóló következnek. Először is Koch úr. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, üdvözlöm az egyeztetőjárás eredményét. A rendelet megvalósításával elérhető, hogy az autóbuszjáratokon utazó utasok megfelelő jogokkal rendelkezzenek, méghozzá minden utasra vonatkozik, a mozgáskorlátozott, fogyatékkal elő emberek esetében is javítjuk az utasok jogi helyzetét. Magas szintű fogyasztóvédelmi sztenderdet is bevezetünk, illetve figyelembe vesszük, hogy általában kis és középvállalkozások foglalkoznak ezzel az autóbusz szektorral. A túlzó követelmények, azt gondolom, elkerültek azok a túlzó elvárások, amelyek el lehet, lehetetlenítettek volna a kis és középvállalkozó buszjáratok működtetését. Az autóbusz cégek általában az állampolgárok javát szolgálják, és figyelembe kell venni a mozgáskorlátozott utasok számára is, megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. Nagyon fontos a szociális integráció miatt is, hogy ezt grátis biztosítsuk ezeket a speciális jogokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szerek Jáni asszony kettő percre. Köszönöm, elnök. Én is szeretném Káncsán úrnak megköszönni, hogy eh, ezt a nehéz kompromisszumot elérte, hiszen a buszutasok ugyanolyan jogokat kapnak most, mint a többi utas, a vonattal, hajóval vagy repülővel utazók. Definiálásra került a távolsági fogalma, tehát 250 km ez a határ, azonban ezen belül a rövidebb szakaszon utazókra is vonatkoznak a jogok. Látjuk azt is, hogy nagyon pozitív például a kártérítési jog, hogyha elvész a csomag, elvész a kerekesszék, és nagyon fontos az, hogy az alkalmazottaknak képzést kell biztosítani. Remélem, hogy például halál esetben is megfelelő módon működik ez majd, hiszen látjuk, hogy a kártérítés összegéről is rendelkezik, a rendelet arról is rendelkezik, hogy mi van akkor, hogyha eltűnik egy csomag. Jó az is, hogy az utas dönthet, hogy folytatja az utat később, vagy pedig lemond az útról. Az is nagyon fontos, hogy túlfoglalás esetén is kártérítés jár. Lényeges az, hogy az utasokat értesítsék alternatív közlekedési eszközökről is. Így a különféle közlekedési eszközök és az utasok között a párbeszéd is beindulhat. Sikerült a fogyatékossággal és csökkent mozgásképességű személyek jogait is garantálni. Tehát, hogy választhatnak költség nélkül egy kísérőt, és ezzel jogaik érvényre jutnak. Bilbao asszony, köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném Káncsán úrnak megköszönni fáradozásait, hiszen nagyon jó eredményt sikerült elérnünk. Bonyolult tárgyalások után tehát megérkeztünk a javaslathoz. Az utasok jogaikról van szó, amennyiben balesetekre kerül sor, amennyiben lemondják az utat, amennyiben késésre kerül sor. Nagyon fontos a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyeknek biztosítása is. A 250 kilométernél hosszabb szakaszokra vonatkozik most ez a joganyag. Ez azt jelenti, hogy Európában néhány ország automatikusan kiesik, hiszen nincsenek ekkora távolságok az országban. Az én frakcióm tartózkodni fog. Csarnecki úr egy percben. Csarnecki úr egy percben. Tisztelt elnök asszony! Ma az Európai Parlament nagyon pozitív jelzést küld minden utas felé, és minden adófizető felé, valamint a választóink felé. Az összes ember felé, akik autóbusz utazást vesznek igénybe, közéjük veszem a fogyatékosság élő és csökkent mozgásképességű személyeket is. Nagyon konkrét döntésekre van szükség, ilyenekre, mint ez, az állampolgárok számára, hiszen ők fizetik a mi fizetésünket. Persze nagyon sok ellenérvet is fel lehet sorolni, és néhány ember azt mondja, hogy ez nem a lehető legjobb jogszabály. Persze, ezt elismerem. De úgy gondolom akkor is, hogy ez egy jó lépés a megfelelő irányba, az Európai Uniót emberibbé, nyitottabbá teszi, nem csak a politikusok igényeire, hanem a fogyasztók igényeire is, illetve az átlag emberek, az átlag európaiak igényeire is. Ezért szeretném megköszönni a jelentéstevő úrnak, Kancsán úrnak a kiváló munkát, ha Rosszbach asszony kap szót egy percben buspassagerer på langfart får nogenlunde samme rettigheder som fly tog og bådpassagerer i henhold til forsinkelser aflysninger mistet bagage. az utasoknak ugyan jogokkal kell rendelkezniük az autóbuszos utasoknak mint a repülőn vagy vonattal utazóknak. ez egy nagyon helyes megközelítés de ha megengedik néhány kritikus megjegyzéssel élnék. a korlátozott mozgásképességű utasok esetében vannak speciális rendelkezések, de nagyon sok buszban nem áll a mozgáskorlátozott utasok rendelkezésére. Nem mindig olyan könnyű átalakítani a buszokat, hogy valóban megfelelővé tegyék. Aztán, ami az autóbuszos járatokat életi, nos hát azt mondják sokszor, hogy az a cél, hogy például az autóbusz jegyek ára kompatibilis legyen, vagy versenyképes legyen, olcsóbb egyébként általában, mint a vonat és a repülőjegy. Ezek a rendelkezések eléggé korlátozott érvényűek. Most a kis és középvállalkozások helyzete nagyon nehéz. Köszönöm szépen, Bahór. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkinek gratulálok, kiváltképpen Kancsian kollégának, hiszen nagy erőfeszítéseket tett hogy az nehezen megszületett eredményhez eljusson. Már elhangzottak a pozitívumok, de a negatívumok és például a hatály, aztán azért vannak más csalafintaságok is. Ami az autóbusz közlekedést illeti, mi minden közlekedési ágazatot lefettünk, a következő lépés az lenne, hogy legyen egy koherens, hatékony rendszer, amely minden utasra vonatkozik. A jogok az Európai Unió hitelességét kell garantálja az európai állampolgárok körében. A hitelesség érdekében nagyon fontos a különböző közlekedési módozatok sajátosságainak figyelembevétele. A repülővel utazó embereknek egész más jogaik vannak, mint az autóbusszal közlekedőknek. Tehát nem szabad, hogy a legalacsonyabb, minimális követelményekre összpontosítsunk, hanem ambiciózusos, ambiciózusabb célokat kell kitűznünk. Uh, Köszönöm szépen. El Hadraui úr két percre. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, kolléganő kollégák. Mindenek előtt természetesen szeretném megköszönni az előadónak munkáját, az árnyékalóknak, és Simpson úrnak, és mindazoknak, akik hozzájárultak az eredményhez, és említenem kell ehhez a belga elnökséget is. Azonban rögtön kritikus vagyok az elején a tanácssal szemben, hiszen sajnálom, hogy a hatály igazából csak 250 kilométertől érvényes. Európai szemmel szerintem az összes határon átnyúló buszutat figyelembe kellett volna venni. És ez a 250 kilométer szinte alig kapott támogatást a tagállamoktól. Nagyon nehéz a tagállamok többségét megkapni egy ö, olyan ügyre, amely a fogyasztókat vagy az európai szempontot tartja mindenek előtt fontosnak. Azonban ö, befejeztük a jogalkotást ezzel a rendelettel. Az összes közlekedési eszköz esetében biztosítjuk az utasok jogait. És a biztos is elmondta, hogy most tanulunk majd az eredményekből, és meglátjuk, hogy hogyan lehet integrálni a közlekedési módokat. Nagyon fontos az, hogy ténylegesen érvényesüljenek a jogok. A fogyatékossággal élő és csökkent mozgási képességű személyek számára mindenképpen nagy haladás ez a rendelet, hiszen segítséget kapnak, és itt is ugyanúgy, mint a többi közlekedési eszköz esetében kártérítés jár, túlfoglalás, lemondás, késés esetén. A kompromisszumot támogatni fogjuk, nem óriási lelkesedéssel, már csak azért sem, mert két év múlva lép hatályba, de mégiscsak haladás az, hogy sikerült megállapodnunk az ambiciózus szempontokkal és a mi kompromisszumos szempontjainkat. Most Szavi Szár Tómasz asszony egy percre. Az észtek azt mondják, hogy ha nagyon sok időt szánunk valamire, akkor jól fog sikerülni a dolog. Sajnos ezt azonban nem mondhatom el az autóbusz közlekedő utasok jogairól szóló rendeletről. Az egyeztetési eljárás hosszú volt, de ezen eljárás alatt eltávolodtunk attól az, azoktól az elvektől, amelyeket a parlament kért. Tudnunk kell azt, hogy most alapjogokat biztosítottunk, ez jó. Azonban a 250 kilométeres távolság nagyon három országot kizár a rendelet hatája alól, és ezen három országon túlmenően még négy ország van, amely nagyon kevés olyan utat tud felmutatni, amire ez a jogszabály vonatkozni fog. A határokon átnyúló távolságjáratokra is vonatkozik ez, de nem tudjuk elfogadni azt, hogy a, e, itt 8 éves kivétel alkalmazható. Az ennél hosszabb járatokra is gondolnunk kell, és aztán azt a kérdést kell feltennünk magunknak, hogy most az utasok jogait tartottuk szem előtt, vagy a szolgáltatókét. Én az utasokat támogatom, és nem tudom megérteni azt, hogy Európa egy részét egész egyszerűen miért zártuk ki ennek az irányának a hatája alól. Most Bradburn úr kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony az utasjogok elvét támogatom, az utasoknak el kell, hogy, kell, hogy várj, tehát az utasok el kell, hogy várhassák azt, hogy jó szolgáltatást kapjanak. Azonban az arányosság elvét is figyelmembe kell venni. Meg kell vizsgálnunk, hogy mi fog történni hogy a felhasználóknak milyen valós jogai lesznek, és ezek milyen költségekkel fognak járni az ágazatban. És nincs egy mindenkire ráhúzható egyforma megoldás. A különböző öm, Um, közlekedési eszközök között nagy különbségek vannak. A közlekedés nem ugyanolyan, mint az autóbusz közlekedés. Ebben az ágazatban nagyon sok kis és középvállalkozás van. Ebben a házban szerintem mindenki tudja, hogy mennyire fontos a helyi gazdaság szempontjából a megbízható autóbusz közlekedés, ezért örülök a 250 kilométeres szabály bevezetésének. Egyszerűen nem helyes az, hogy a kicsi helyi regionális vagy helyi szolgáltatást nyújtó cégek ugyanazokat a terheket kell, hogy viseljék, mint a hosszú távú utakat biztosítók. Ezért ennek a jogszabálynak az elvét és a kompromisszumot is tudom támogatni. Köszönöm, Higgins úr kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a kezdeményezés már három éve emésztődik, és a tanács oldaláról okoz, vagy találtuk a nehézségeket inkább, mint a parlament oldalról. Persze, hogy az utasok védelmét, különösen a fogyatékossággal élőkét vég, védeni kell, de ahogy Philip de Bradburn is mondta, ennek komoly következménye lesznek a kis és középvállalkozásokra, sőt, nagyon sokan tönkre is mehetnek, és éppen ezért az egyeztetési eljárás rendkívül fontos volt, a kompromisszum pedig megfelelő egyensúly talált egy oldalról az utasok jogai, más a szolgáltatók között. Tökéletesen egyetértek Belbön úrral a tengeri utasok, a vasúti, légi utasok jogai és az autóbuszok utasok jogai nem kerülhetnek ugyanabba a csomagba. Ezért egy ilyen konszolidált csomag nem lenne megvalósítható. Szeretném megdicsérni az elnök urat, Brian Simpson, a TRAN szakbizottság elnökét, akik nagyon kiváló munkát végzett, Kankján úr szintén, és Matthew Gross, a mi koordinátorunk, sikerült közös munkával elér, elérniük azt, hogy egy ilyen jó kiegyensúlyozott kompromisszum jöjjön létre. Vlaszak úr, egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Az Európai Parlament közösen, a tanácsak közösen az elmúlt években rendeleteket fogadott el a repülővel és vonattal utazó utasok jogait illetően. És nyilván logikus, hogy ezt a jogkört kiterjesszük az autóbusz utasokra is. Éppen azért, mert A közlekedés színvonala az autóbuszon ezzel javulhat majd. Ebben az értelemben logikus az, hogy a határon átnyúló közlekedés esetében kiváltképpen a fogyatékkal élő utasok jogait is javítani kell. De azt, hogy kiterjesztjük ezt a helyi közlekedésre, és hogy minden részletek kitérünk, szerintem nem kívánatos. Ez további költségeket jelentene a fuvarozó szállító buszcégek számára. Azt kell mondjam, mint korábbi polgármester, hogy nem kívánatos az, hogy a helyi buszközlekedésbe beavatkozzunk. Örülök, hogy az ész győzött. Köszönöm szépen, Itele úr, egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is mindenkinek köszönöm, aki részt vett a kompromisszum kidolgozásában. Kiváltképpen köszönet jár a jelentéskészítőnek, az illetékes bizottság elnökének. A kompromisszum fontos lépés, méghozzá az állampolgárok számára. Nagyon fontos az, hogy az polgár, a polgárok tudják, hogy milyen jogaik vannak, és hogy milyen jogaikat védik. A 250 kilométer, ez egy olyan kompromisszum, amely nem volt elkerülhető, nem tudtunk jobbat elérni. Ez a leggyengébb láncszeme is ennek a rendelkezésnek, ez a hatályra vonatkozó kilométer. Ami a fogyatékkal élő utasok jogait illeti, nagyon jó, hogy védik őket, ez egy nagyon jó lépés. Azt hiszem, hogy ez a legjobb, amit ki tudtunk ebből hozni. Köszönöm szépen. Kelly úr, köszönöm szépen. Ez a rendelkezés, ez olyan, mint egy különleges tojás. Ez a fogyatékkal élő utasok számára nagyon jó megoldás. Ahogy már a hozzászólók említették, a 250 km-es küszöb érték szerintem probléma, hiszen mindenkire nem vonatkozhat ugyanaz. Az Európai Unió 27 tagállamból áll, különböző méretű országok, azt hiszem, hogy egy kicsit rugalmasabban kellett volna kezelni ezt a távolságot. Minden országot be lehetne vonni ebbe a rendelkezésbe. A például a főváros és az én városom között a távolság nem 250 km, de mégis van buszjárat, az én választókörletemben buszjárat köti össze a vidéket a Dublini fővárossal, és hát ez nagy nyomásként nehezedne ránk, hiszen a rendelkezések kiváltképpen megnövelték a felelősségbiztosítási költségeket. Munkahelyek veszélyeztetése is felmerül, aztán az utolsók jogai sem tudják feltétlenül mindig érvényesíteni jogaikat. Mindenképpen felül kell vizsgálni. Köszönöm szépen! Most pedig a spontán felszólalók következnek. Elég sokan jelentkeztek, sajnálatos módon csak az első ötöt tudom elfogadni. Először Kósa úr. Üdvözlöm a busz utazó jogairól szóló eseményt

Szinalova asszony. Köszönöm a szót. Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim. Most egy nagyon fontos kompromisszumról szavazunk, amely a busz utasok jogait lényegesen javítja. A kártérítés, illetve a segítségnyújtás esetében, amikor elvesznek a csomagok, vagy a kerekes székek, mindenképpen eh, pluszt jelent a fogyatékossággal élők és a csökkent mozgás képességű személyek számára. A tömegközlekedés eh, a fogyatékossággal élők és csökkent mozgásképességű személyek számára mindennapi nehézséget jelent. Nem volt egyszerű kompromisszumot elérni, éppen ezért gratulálok én is a tárgyaló csapatnak és az előadónak. Európai Uniós szinten ez a kompromisszum eh, még akkor is, hogyha nem ideális megoldás, javítja az utasok jogait. Rísz asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, a liberálisok kollégákkal együtt mi is megszavaztuk ezt a rendeletet az autóbusszal közlekedő utasok jogairól. Ez az utasjogokat tartalmazó csomag utolsó eleme volt. Kicsit kevésbé ambiciózus, mint amit szerettünk volna. Simpson úr és Elkadra úr a szocialisták részéről ezt elmondták, de szerintem több mint 150 kilométer kellett volna, hogy legyen a Brüsszel-Amsterdam repülőn például lefedett, autóbusszal azonban, ha lefedjük, akkor nem ugyanazok a jogok fognak érvényesülni az utasok szempontjából, különösen a csökkent mozgásképességű személyek esetében. A derogáció derogációja 2011-ig től hosszú évekre elhúzza ennek az alkalmazását. A csökkent mozgásképességű személyeknek nyújtandó segítség rendkívül fontos eleme ennek a rendeletnek. Krémer úr következik. Nagyon szép, hogy minden közlekedés ágazatban vannak utasok jogai, de ezeket a jogokat nem szabad arra használni, hogy be kell látnunk, hogy az környezetbarát vasút hátrányban van. Súlyos összegeket kell fizetnie, tehát a, a vágány használatért kell fizetnie a vonatoknak, a buszoknak nem kell a busz nem került be az emíziós kereskedelmi rendszerbe. Ez előny a busznak, hátránya a vasútnak. A vasútot bevonták. A késlekedésnél, egy óra késésnél az ö, a díj 25%-át vissza kell fizetni, a buszoknál csak két órás késés esetében kell megtéríteni az utasok költségeinek 25%-át. Szerintem nagyon fontos az utasok jogait garantálni minden közlekedés ágazatban, de igazságosan. Az nem lehet, hogy az egyik utazási módozatban három óra múlva kell csak fizetni, a másiknál majd egy óra múlva kell fizetni, egy órás késést követően. Ez nem egy jó kompromisszum. A 250 kilométert nem is említem már a vasúton minden vonatnál kártérítést kell biztosítani. A környezetbarát vasutat miért hozzák mindig hátrányos helyzetben? Nem értem. Pászka úr. Köszönöm szépen, elnök, elnök asszony. Nagyon bonyolult tárgyalásokat egyeztető eljárás követően megállapodásra jutottunk az utasok, autóbusz utasok esetében akkor is, ha ez menetrend szerinti járatra vonatkozik. 250 kilométernél túl a legfontosabb hozzájárulás, a legfontosabb érték, ugye azokat a jogokat illeti, amikor a, például a járatot törlik, vagy a járat késlekedik. A fuvarozó cégnek van, amikor az egész fuvardíjat, vagy annak a felét vissza kell téríteni. Az egyetlen probléma, amelyet jobban megközelíthetünk volna, ez a mentesség, amely néhány tagállam számára lehetővé teszi azt, hogy eltérjen, méghozzá négy évet kap arra, hogy ne négy plusz négy évet kap arra, hogy alkalmazkodjon a rendszerre. Szerintem a nyolc év túl sok. Köszönöm. Most pedig megadom a szót a biztos úrnak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm a pozitív hozzászólásokat. Most pedig az a kihívás áll előttünk, hogy végrehajtsuk ezt a rendeletet. Minden utas jogi jogszabály tekintetében ez a kihívás áll előttünk. Persze ez egy hosszú folyamat lesz, hogy finomítsuk a jogszabályokat. De úgy gondolom, hogy ez az elért kompromisszum, akkor is talán a jövőben elfogadandó dokumentum egy nagyszerű dokumentum, és elvi szempontból nagyon fontos az, hogy bevezettük ilyen nagy területekre, mint az autóbusz közlekedés, azokat az elveket, amelyek az utasjogokat érintik. Lehet, hogy szerény kompromisszumról van szó, lehet, hogy ezt még finomítani kell és végrehajtani, de akkor is nagyon fontos elvi lépésről van szó. Remélem, hogy megszavazzák majd ezt a rendeletet. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A miniszterasszony a tanács részéről. Éppen elnök asszony, biztos úr, jelentéstevő úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak!

a hozzászólását. Végezetül szeretném még elmondani, hogy véleményem szerint sem a lehető legjobb rendelet született meg, azonban szerintem az egyetlen lehetséges rendelet a tanács álláspontja alapján. Ez a téma ténylegesen fontos. Úgy gondolom, hogy a közlekedés a turizmus számára nagyon fontos témákról született döntés, és stratégiai egyensúlyt sikerült létrehoznunk. Az egyensúly azt biztosítja, hogy a kis vállalatokat és a középvállalatokat is védjük. Nagyon sokat beszéltünk itt a KKV-kről, a kis közlekedési vállalatokról. De nagyon fontos a fogyatékossággal élők jogait, az idősebbek jogait is garantálni, erősebben figyelembe venni. Nagyon sokan vannak olyanok is, akik egy bizonyos ideig csökkent mozgásképességűek. Tehát eh, remélem, hogy sikerült elérnünk mindenki hozzájárulásával a szükséges egyensúlyt. Kallas úr felülvizsgálatot jelentett be, hiszen eh, végezetül arról van szó, hogy az összes közlekedőre vonatkozó egységes jogszabályt hozzunk létre. Ez megfelelő mutat, és remélem, hogy eh, biztos úr az egységes rendeletig szükség van egy egységes referencia mechanizmusra. És szükséges lenne az is, hogy egységes jegyet kapjon minden közlekedő. Szeretném most még egyszer megköszönni mindenkinek, az árnyik előadóknak, a lelkes kollégáknak a munkát. Szeretném megköszönni a TRAN szakbizottságnak, a titkárság munkatársainak és a belga elnökségnek, most pedig a magyar elnökségnek megköszönni munkáját. Szeretném személyesen Kallas úr munkatársainak megköszönni a konstruktív együttműködést, amelyek tanúi lehettünk. Természetesen a titkárságnak is köszönöm, az Egyeztető Bizottság titkárságnak nagyon profi módon működtünk együtt. Ez pedig roppant jelentős, amikor ilyen fajsúlyos témákról van szó. Nagyon jó munka volt, nagyon jó eredménnyel. Köszönöm szépen. Ezt a vitát most lezárom. A szavazás pedig délben lesz ma.